érvényesnek. Justina Vitovskaya november 21-től, Mónika Panajotova pedig december 6-ai hatállyal kapta meg tehát ezt az érvényesség nyilvánítást. Van -e esetleg kifogás ezzel kapcsolatban? Akkor a mandátumoknak az érvényességét megerősítjük. Az EFD frakció kéremet jutatott el hozzám, hogy